herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! tisztelt kollégák! nem voltam annyira pontos. A terrorizmus áldozatainak emléknapján egy nyilatkozatot szeretnék tenni. Tisztelt kollégák!